Die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen allerseits. Megnyitjuk az ülést. Jó reggelt kívánok. A napi rendszerint egy közös vita következik az